parlamentek, és azt javaslom, hogy ezeket a mandátumokat teljes jogú mandátumként ismerjük el, fenntartás nincs. Két eh, mentelmi joga kapcsolatos kérdés van, házik asszonyok kapcsolatban, a lengyel hatóságoktól és Stadler úrra kapcsolatban az ország hatóságok részéről érkezett kérvény, méghozzá az erőszabályzat 62-es pontja értelmében a jogi bizottság fogja ezeket felülvizsgálni. Gabriel Erbettini úr parlamenti mentemjogának védelmére irányuló kérvény jutott be, az éres szabályzat 6 per 3-as cikk ez a kérvény kérés is a jogbizottság